kerül aláírásra, és az ülés jegyzőkönyvében ezek címei olvashatók lesznek. Ezen kívül az S és D, illetve a néppárt részéről megkerestek kinevezésekről, és pedig a parlamenti delegációk tagjairól van szó. A listák nyilvánosan hozzáférhetők, amennyiben nincsen megegyzés a listán szereplőkhöz, akkor elfogadottnak tekintjük a listákat. Holnap reggelig van idejük jelenteni. Most pedig eh, az elnökök konferenciájának eredményéről számolnék be. Mindenki megkapta az anyagában ezt. Igen, ügyrendi pontban szeretném felszólalni? Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ami a súlyos események miatt, amelyek Kubában nemrégiben kialakultak, azt gondolom, a súlyos kubai helyzet miatt nyilván nem vehették fel a napirendre. Fotogetia Santa Clara-ban, az Santa Clara parkban van Kubában. Ott letartóztatták, és azt hiszem, hogy meg kellene vizsgálni, hogy ezt a, az embert hogyan tartóztatták le, és hogyan ölték meg ebben a parkban. Köszönöm szépen, hogy erre is utalt. Valóban bekövetkezett ez a tragikus is esemény, mint említettem. Köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmünket erre. Most pedig rátérünk